fogok szót adni a szerzők között is első a sorban kettő percben lochbihler képviselő asszony. Köszönöm, asszony. Régóta baj van a nem kormányzati szervezetek szabályozásával Kambodzsában. Látható volt, hogy a langó alkalmazása igazságtalanságokhoz fog vezetni, és az emberi jogok harcosait különösen súlyosan érinti. Egyfajta minta rajzolódik ki itt abban, hogy a kormány kritikusait el akarják lehetetleníteni, az emberi jogi NGO-k működését alá akarják ásni, illetve bűncselekményként állítják be bizonyos lépéseiket. Május másodikán négy fontos és ismert és elismert eh, emberi jogi vezetőt eh, elfogtak. Az említett eh, aktivisták egy része a Nemzeti Választási Bizottságban is benne volt, a békés tüntetéseket a rendőrség leverte, és újabb letartóztatásokra került sor. A kambodzsai hatóságoktól követeljük, hogy minden letartóztatottat azonnal bocsátsanak szabadon, és a szólásszabadságot védjék meg. Ez a 2017-es választások és 2018-as választások tükrében különösen fontos. Az Európai Unió használja a diplomáciai súlyát arra, hogy nyomást gyakorlunk a kambodzsai kormányra. Már a választói listák összeállításakor történhetnek és történnek is szabálytalanságok, a migránsok jogait például garantálni kell, és az ellenzék ellen előre elkövetett atrocitásokról a kambodzsai kormányt le kell beszélni megfelelő nyomással. Folyamatos fenyegetésben élnek azok, akik kicsit is kritizálják a kormányt. Köszönöm a felvezető gondolatokat. A következő szerzőnk Ráó képviselő úr, öné a szó egy percben Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, Kambodzsa kapcsán azt kell mondjam, hogy ez már a harmadik állásfoglalás, kevesebb mint egy év leforgása alatt. Júliusban beszéltünk a nem kormányzati szervek elnyomásáról, aztán novemberben is született egy állásfoglalás, amelynek témája az volt, hogy hogyan árusítják ki ezt az országot a multinacionális vállalatoknak, most pedig a Hunsen kormány, egy olyan kormány, amely brutálisan elnyomja nem csak a szólásszabadságot, hanem az emberi jogokat is általánosságban, és súlyosan fellép az emberi, jog, emberi jogvédők ellen. 410 millió euróról van szó 2020-ig, ennyit fizetne az Európai Unió Kambodzsának. Talán a fejlesztési támogatásainkat tényleg függővé tehetnénk az emberi jogok helyzetétől, főleg ha figyelembe vesszük a soron következő 2017-es választásokat. Szükségünk van eszközökre, ezeket be kellene vetnünk. Következő szerzőnk Makovej képviselőasszony, nézem a helyén, és körbenézek a teremben, de nem látom őt ezért kihagyom a listámról és panzeri képviselő úr következik egy percben. van egy újabb listám is és ebbe a sorrendbe weidenholzer képviselő úr következik másfél percben. tessék! elnézést kérek meglepő hogy elég gyakran foglalkozunk a kambodzsai eseményekkel, és ez mindig összefügg az emberi jogok helyzetével. Sajnálatos, hogy kénytelenek vagyunk ezt újból és újból megtenni. Kambodzsa tragikus történelemre tekint vissza, a vörös merek népírtást hajtottak végre, ez bevonult a történelembe, és ennek fényében igazából meglepő, hogy ez az ország pozitív irányba halad, pozitív a társadalmi és a gazdasági fejlődés, és a politikai fejlemények is ilyen jellegűek. A kilátások tehát jók lennének, és ez az ország valóban fejlődhetne, hogyha a jogállamiság és a demokrácia útjára lépne de sajnos a helyzet az, hogy fennáll annak a kockázata, hogy Kambodzsa ismét visszasüllyed a korrupcióba, illetve az önkényességbe. Az ország túlépett egy alkotmányos válságon, megállapodtak egy választási bizottság létrehozásában, amelyet az EU is támogat, de minél inkább közelednek a választások, annál inkább idegessé válik a kormány, és szisztematikusan megpróbálja kikapcsolni az ellenzéket, elhallgattatni a szakszervezeteket, és a félelem lett úrrá az országon ez az állásfoglalás egy egyértelmű felszólítás a kormányzat számára, hogy hagyjon fel ezzel a megközelítéssel, és örülök annak, hogy Kambodzsa a támogatást a demokratikus fejlesztés, a demokratikus fejlődés útjába állítja. A következő szerzőnk Zdehovszki képviselő úr egy perc áll rendelkezésére. Toto usnesení... Köszönöm elnök asszony a szót ez az állásfoglalás a kambodzsai kormánynak szánt sürgősségi felhívás, és nem véletlenül az, mert az országban minden hónapban rosszabb a helyzet. Az Európai Unió a kambodzsai királyság egyik legfontosabb fejlesztési partnere, és lehetne hatásunk a történésekre. Nem csak az ellenzéket nyomják el, hanem már a kormányon belül is a saját híveiket is a hatalomban levők kiszorítják abból, és ezért különös hangsúlyt kéne fektettünk arra, hogy az NGO-k, a szakszervezetek szólásszabadságának, befolyásának a jogát megőriztessük különösen most az elnöki és a helyhatósági választások küszöbén. Oda kell figyelnünk, hogy a választás rendezett, tiszta legyen. A frakcióm nevében ezért mindent meg fogunk tenni. Szorosan követjük a kambodzsai helyzet alakulását, és ha szükséges, akkor lép. Közszerzőnk, Verzsia képviselőasszony, öné a szó másfél percben, tessék Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a harmadik állásfoglalásunk Kambodzsáról 2013. júliusa óta. Többször leszögeztük már, hogy a szakszervezeteket és az NGO-kat elnyomják. Úgy tűnik, hogy mindeddig ezeknek nem volt hatása, pedig a nemzetközi közösségnek föl kellene figyelnie arra, hogy legalább 200 áldozata van már ezeknek a bebörtönzéseknek. Az eddigi ellásfoglalásaink nagyon gyengék voltak, és e, az egész világnak, de Európának különösen, ahol van nyomásgyakorlási lehetősége, mint például a textiliparban, nyomás kéne gyakorolni, például a gyermekmunka ellen felszólalva cselekednünk kell, a, az áldozatokat ki kell engedni a börtönből, és a tagállamoknak össze kell fogniuk annak érdekében, hogy a barasztok kizsákmányolását megszüntessék. De ez persze elsősorban a vállalkozások felelőssége. Biztos úr, önhöz beszélek, azt hittem, hogy jelen van a bizottság. Köszönöm, biztos úr, hogyha hallgat tehát a vállalkozások felelőssége is fontos ebben, hogy betartsák és betartassák a jogszabályokat. Az európai tagállamoknak a saját vállalkozásaikra is oda kell figyelni. Kérem erre a választát, hogy mit tesz a bizottság ebben az ügyben. És az utolsó szerző, akit szólítok, Osztrávicsus képviselő úr, egy percben. Madam President. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt, tisztelt kollégák, két hónappal ezelőtt részt vettem az Emberi Jogi Albizottság kambodzsai misszióján, és megdöbbentő volt, amit ott láttam. A politikai viszonyok nagyon leromlottak. Renzi a fő ellenzéki párt vezetője, aki a párbeszéd kultúráját évek alatt építette ki, letartóztatásra került, vele együtt sok emberi jogi aktivista, akiket azzal a szabad vélemény nyilvánítás jogának használata miatt fogtak le. Szamaranci és más ellenzéki politikusok ellen a kormány szervezett akciókat folytat, innen is követeljük valamennyi demokratikus jog biztosítását Kambodzsában minden politikai véleményformálónak, és az EU-t pedig arra szólítom fel, hogy gyakoroljon nyomást. Köszönöm képviselő úr, ezzel a szerzői lista végére értünk, áttérünk a vezérszónoki körre. Elsőként a néppárt nevében pospil képviselő úrnak fogok szót adni képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére. tessék öné a szó köszönöm szépen elnök asszony a szerzők hangsúlyozták ennek az állásfoglalásnak a fontosságát én is szeretném ezt frakcióm nevében aláhúzni már csak is annál is inkább fontosabb mert júliusban san renzi meghallgatására, tárgyalására kerül sor távollétében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy megköveteljük azt, hogy a kambodzsai kormány ne folytassa ezt az agresszív politikai támadás sorozatot ezen politikus ellen. Hallhattuk, hogy az ellenzéki jogokat hogyan nyomják el, hallottuk, hogy különböző jogvédők, politikusok milyen üldöztetésnek vannak kitéve. Figyelembe kell vennünk a választásokat. De a kambodzsai helyzet, ugye a Kambodzsa több mint 700 millió eurót kap, de hogyha így jár el az ellenzékkel, akkor talán a bizottságnak át kellene értékelnie, hogy nem lehetne jobban felhasználni például a migrációra ezt az összeget. Zéri képviselő úr kap szót, szintén egy percben. Tessék. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogyan már elhangzott, Kambodzsában az emberi jogi aktivisták különösen ki vannak téve a veszélynek, korrupcióval vádolják őket, a korrupció pedig több évnyi fogvatartással büntetik. Nyilván az egész mögött politikai motiváció áll, ijesztő, ahogyan az állam a civil társadalommal bánik. Vannak emberek, akik védik az emberi jogokat az országban, teljesen világos, hogy a kormány a választások előtt egyszerűen el akarja hallgattatni őket és az ellenzéket is. Itt szó sem lehet igazi eh, igazságügyről, bűnüldözésről. Egyszerűen azt látjuk, hogy az állami intézményekkel visszaélnek, és eszközként használják fel azokat, hogy eh, üldözzék az aktivistákat és az ellenzékieket. Egyszerű a helyzet, a Kambodzsával kapcsolatos megközelítésünkön változtatnunk kell, előtérbe kell állítanunk az emberi jogokat, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Most pedig eh, Nárt képviselő úrnak adok szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nevezük nevén a dolgokat. Kambodzsában egy korrupt oligarchia, egy kleptokrácia irányítja az országot időtlen idők óta, azóta, amióta Kunseng a vörös merek, először ugye a vietnámi ellenőrzés alatt, majd a saját diktatúrája alatt a fegyverek kíséretében gyakorolta a hatalmat. Itt gengszterekkel van dolgunk. Kambodzsa, amellett, hogy szisztematikusan lábbal tiporja az emberi jogokat, egy szexuális paradicsomként, bár nevezhetném szexuális pokolként ismert sokak számára. A kislányokat ott bárkinek eladják, akinek kellő dollárja van ahhoz, hogy megfizesse, és a kormány semmit nem tesz ez ellen, hiszen ő is részese ennek a rendszernek. Éppen ezért nem támogathatjuk tovább anyagilag ezt a kormányt, fenntartva Kambodzsában a jelenlegi helyzetet, és az Európai Unió támogatását hozzá kell kapcsolni ahhoz, hogy radikálisan javuljon az emberi jogok helyzet ebben az országban. A független képviselők közül Szénadinasz képviselő úrnak fogok szót adni, másfél percben öné a szó. Köszönöm. A kambodzsai nyelvet nem ismerem, de nagyon jól tudom, hogy a demokrácia, illetve az emberi jogok érdekében képmutatóan lépünk itt fel. Ez egy távoli ország, azt állítjuk, hogy politikai nyomás, elnyomásnak vannak kitéve az emberek, sértik az emberi jogokat. Ez képmutató és populista, hiszen nincsenek politikai, nem csak politikai, nem csak Kambodzsában vannak politikai foglyok, hanem Görögországban is ellenzéki képviselőket egy európai jogállamban letartóztatnak a Front National, az Északi Liga és az MPD hazájában is ez megtörténik, nem akarják az eltérő véleményeket meghallgatni, éppen ezért a bizottság hozzáállását is elegére kellene állítanunk. Én azt kértem, hogy az emberi jogoknak ezt a helyzetét is vizsgáljuk meg, de még csak egy elutasító választ sem kaptam. Volt valaki azt mondta, hogy az elmúlt, az elkövetkezendő öt hónap során erre semmi idő nincs. Ez nem antidemokratikus, ez nem álszent, nem nevetséges? E, jó lenne, hogyha valaki elmagyarázna, hogy ezek a fogalmak egyáltalán mit is jelentenek, hogyan lehetne őket jobban definiálni. Isten szereplő hozzászólók következnek. Elsőként Hetman képviselő úrnak adok szót egy percben. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony a politikai helyzet Kambodzsában nagyon nehéz, nagyon súlyosak az események, és drasztikus fellépésre van szükség a nemzetközi közösség részéről, látván az aktivisták és a civil szervezetek tagjainak letartóztatását. Mindenképpen kezelni kell az ilyen helyzetet, reagálni kell rá. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Kambodzsa nagyon alacsonyan szerepel azon országok listáján, amelyek a jogállamiságot nem tartják be. A kambodzsai polgárok nem tudnak megbízni a saját igazságszolgáltatásukban, és mindeközben az EU a legnagyobb donor ország, illetve a donor Kambodzsában. Fel kell használnunk ezt a pozíciónkat, Világosra kell tennünk, hogyha nem vesz részt a kormány konstruktív párbeszédben az ellenzékkel, akkor eh, megtesszük a szükséges lépéseket. Köszönöm képviselő úr. Most Martin képviselő úrnak szeretnék szót adni, de nem látom a terembe, ezért eh, tovább megyünk, és Saranzova képviselő asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hun Sen miniszterelnök 30 éve van hatalmon Ebben az időszakban Kambodzsában nagyon nagy előrelépés történt ugyan, de nem mondhatjuk azt, hogy teljes körön képült volna a demokrácia, sőt, voltak pozitív lépések, de Hun Sen miniszterelnöknek meg kell értenie azt, hogy a legfőbb bizonyítéka annak, hogy Kambodzsa modern nemzetállammá vált, az volna, hogyha megfelelően folytatnák le a választásokat, hogyha biztosítanák a sajtószabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, és a kormány bebizonyítaná azt, hogy minden polgáráért dolgozik, azokért is, akik jelen pillanatban nem támogatják a kormányt. Az ellenzék és az aktivisták elnyomása nem szolgálja Kambodzsa és a népe stratégiai célkitűzéseit. A kambodzsai király, aki Kínában van számüzetésben, leírta, hogy nem Istentől való az uralkodó hatalma. Úgy gondolom, ez nem csak a királyokra vonatkozik, hanem a miniszterelnökökre és elnökökre is. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszony hozzászólását. Ezzel a lista végére is értünk. Következik a KSDI eljárás. Nem tudok mindenkinek szót adni. Azok, akik az előző vitában KSDI eljárásban szót kaptak, most nem tudnak már szót kapni. elsőként kukan képviselő úrnak fogok szót adni a néppártból. Köszönöm szépen. kambodzsa egy olyan ország amely nemrég lépett az átalakulás az átmenet útjára ha a kormány szeretné a társadalmat átalakítani és javítani a gazdaság helyzetén, akkor szükség van arra, hogy a társadalom is nyitott legyen, a polgári szabadságjogokat tiszteletben tartsák. Ebben az esetben nem tolerálhatjuk azt, hogy aktivistákat vagy ellenzéki politikusokat támadnak vagy üldöznek, ahogyan az tapasztalható volt az elmúlt időben. Egyértelmű jelzést kell megfogalmazni a parlamentnek, a civil társadalmat pedig támogatnunk kell Kambodzsában. Van lehetőség arra, hogy fel tudja dolgozni az ország a múltját, ugyanakkor az is fontos, hogy a kormány ne traumatizálja tovább. Arnott képviselő úr következik. Mr. Arnott, I give the floor to you. Thank you very much, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A kereskedelem egyszerre két dolog a fejlesztés vonatkozásában. A a kereskedelem munkahelyeket teremthet, növelheti a gazdaság volumenét export-import révén, és olyan termékeket lehet megszerezni, amelyeket nem termelünk. De Kambodzsában sajnos a kereskedelmet a kormány úgy használja föl, hogy az ország erőforrásait kizsákmányolja, és a földfoglalás is elviselhetetlen méreteket ölt. Az emberi jogsértésekről nem is beszélve, a politikai fogvatartokról nincsen demokrácia, nincs szólásszabadság. Ami a fejlesztési támogatásokat illeti, úgy érzem, hogy elértük azt a helyzetet, ahol most már oda kell figyelnünk arra, hogy a fejlesztési pénzeket tényleg ennek a kormánynak akarjuk-e folyósítani, vagy pedig leállunk velük. Következő a listámon Polcsák képviselő úr. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nem fordul elő túl gyakran velem az, hogy egyetértek az összes előttem felszólaló képviselővel. Éppen ezért csak azt szeretném elmondani, hogy elítélem az emberi jogok megsértését Kambodzsában. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az, ha elítéljük a helyzetet, ennek egy valós hatása kell legyen arra a szakpolitikára, amit az Európai Unió folytat. Egyetértek az előttem szólókkal abban a tekintetben, hogy a fejlesztési eszközeinket jobban fel kell használnunk, a fejlesztési segélyezést például, és reagálnunk kell egy olyan helyzetre, amelyben egy ország továbbra is sérti az emberi jogokat nem hiszem, hogy az emberi jogok egyetemesen alkalmazandóak, de az alapvető emberi jogok egyetemes jellegűek, és ezek megsértése Kambodzsában kell, hogy kihatással legyen a fejlesztési politikánkra, máskülönben nincsenek reális eszközeink, hogy változásra késztessük az országot. És értünk, most pedig a vita lezárásaként Stylianidis biztos úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Tessék! Elnök asszony, kedves kollégák! Novemberben már volt egy hasonló vita itt a parlamentben a kambodzsai politikai helyzetről. Ahogyan a felszólalók is részletesen elmondták és ismertették, Tovább tartanak az ellenzéki politikusok és az aktivisták elleni támadások, ez nagyon aggasztó. Úgy tűnik, folyamatosan zaklatják az ellenzék vezetőjét, teljesen függetlenül attól, hogy őt védi a mentelmi jog. Ennek révén négy tisztviselőt és egy korábbi tisztviselőt is eh, letartóztattak, akik az emberi jogok terén tevékenykedtek. Ez különösen aggasztó tekintettel arra, hogy 2017-ben választások lesznek, illetve 2018-ban is. Úgy tűnik, a civil társadalmat újabb korlátozások érik. Az Európai Unió mindeközben nem maradt tétlen a DROA albizottság április elején ellátogatott az országba, ez épp jó időben érkezett ez a látogatás. Május elején az EU-Kambodzsa parlamenti vegyes biztos, ö, bizottság is az országban ülésezett. Az együttműködésről, a kereskedelemről és a kormányzásról és az emberi jogokról is szó esett ez alkalommal. Emellett az Európai Unió kétoldalú megbeszéléseket tartott a belügyminiszterrel, a külügyminiszterrel, a civil társadalom szervezeteivel és az ellenzékkel is természetesen. Az egyeztetések révén az Európai Unió nagyon világosan hangot adott annak, hogy mennyire aggasztónak tartja a letartóztatásokat, valamint az ellenzékkel és a civil társadalommal szembeni fellépést. Kifejezetten kértük a civil szervezetben dolgozók szabadon bocsátását, ez nyilvános, nyilván megjelent később a sajtóban is. Az Európai Unió nagykövete továbbra is tárgyal a kormányjal, Brüsszelben behívatták, bekérették a kambodzsai nagykövetet, és a múlt héten a kambodzsai misszió Európai Uniós vezetője is felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel az ellenzék zaklatásával, és folytasson újra konstruktív párbeszédet vele. Ez nagyon fontos az elkövetkezendő választások legitimitása szempontjából is. Szilárd meggyőződésünk, hogy a kambodzsai kormány kötelessége hogy egy olyan környezetet teremtsen, amelyben minden politikai párt megfelelően elvégezheti a munkáját, anélkül, hogy visszaélésektől, atrocitásoktól kelljen tartania. Egy olyan környezetre van szükség, ahol az őszinte politikai vita kívánatos, és ahol a törvény előtt mindenki egyenlő, és a törvény pártatlan. Az Európai Unió emellett 10 millió eurót szán arra, hogy a választási reformot támogassa az országban, és tanácsot is adunk, előkészítjük, részt veszünk, segítünk az elkövetkezendő választások előkészítésében. Nagyon fontos, hogy támogassuk a választási reform folyamatot, és olyan választásokra kerülhessen sor, ahol a különböző politikai pártok valóban versenghetnek egymással. 2017 júniusában és 2018 júliusában lesznek a választások, de addig is folyamatosan nyomon követjük a helyzetet az országban. Természetesen. Időben el fogunk gondolkodni majd azon is, hogy érdemes lenne megfigyelőként részt venni a választásokon. Az Európai Unió mindenképpen továbbra is támogatja a reformokat Kambodzsában, és ösztönzi az országot arra, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak. Ez